Az elnök. Uh, ladies and gentlemen, dear... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Megkezdjük a plenáris ülésünket. Megnyitom ezen